Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Amint tegnap mondtam, elkezdjük a szavazást. Igaz, hogy a fenti óránk 5 percet siet. Egyébként szavazó képesek vagyunk, mindenkit szeretnék szívesen üdvözölni. Tegnap a koordinátorok üléseztek, a koordinátori találkozónak a jegyzőkönyvét közreadtuk, amennyiben bárkinek észrevétele volna. Kazák úr. Igen, elnök úr, csak megemlíteném, hogy a koordinátorok ülésén nem beszéltünk a következőről, a látogatásról, elnézést. meg szerettem volna említeni, hogy a koordinátorok ülésén elmulasztottuk megbeszélni a látogatásnak a kérdését a japán, illetve tajvani látogatást, és Eh, illetve utazást, és ezt a jegyzőkönyvbe bele kellene foglalni. Köszönöm. Köszönöm, Kazák úr, nagyon korrektül hozta ezt fel. A koordinátorok ülésén úgy döntöttek, hogy hivatalos látogatást teszünk Japánba. Három ö, eh, napra, amelyet az alapszabály szabály, ö, eh, ö, lehetővé tesz, utána pedig még néhány napot kvázi magánemberként a tajvani kormány meghívására töltünk ott. Egyébként úgy gondoljuk, hogy a tajvani kormány egy magánmeghívást mindenképpen megtesz irányunkban. Tehát azt hiszem, nem biztos, hogy tudták, de Tajvanban nehéz úgy hivatalosan elmenni, hogy egy másik jelentősen nagyméretű országot is meg ne látogatna az ember a térségben. Úgyhogy e, ezt szerettem volna elmondani. Aki részt óhajt venni, az elmehet. E, kielégítő volt-e a válaszom, van-e további kérdés, amennyiben további észrevétel e, nincs a koordinátori jegyzőkönyvvel kapcsolatban, kérem tanulmányozzák a, az ülés hátralevő részében, és bármilyen észrevételük van, a mostani ülés végéig jelezzék felém. A napirend következő pontja az elektronikus szavazás Muscardini asszony jelentésével kapcsolatban. Sajnos ugye ő kellene, hogy elnöki tisztet lásson el, ő azonban arra kért engem, hogy én E, vezessem le ezt az ülést. Mindenkinek megvan-e a szavazókártyája? Nincs gond ezzel? Rendben. Akkor az első szavazás a 25-ös e, módosító lesz. E, megnyitom a szavazást, ki az, aki támogatja, ellenszavazat. Tartózkodás? Akkor ez nem ment keresztül kompromisszumos módosító egyes számú e, kitámogatja ellenszavazat. Elfogadtuk. Az 52-es e, visszahoz, e, visszavonva, kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 53-as bocsánat, okafogyottá vált, egész konkrétan. Hármas kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-osra lépünk tovább. Támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös módosító. Ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. Részenként szavazunk az 57-esre. Első rész. Ki támogatja? Ellenszavazat. Elfogadtuk. Második rész. Támogatja? Ellene? El, ö, elutasítottuk. Ezzel tovább léphetünk. Így van, az 58-as következik, mondja az elnök, ki támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. E, én ezt e, most ellenőrizném. Nem, elfogadtuk, tehát elutasítás. 16-os módosító következik. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadtuk. A hatvanas. támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadva. 62-es támogatja, Ellenszavazott. tartózkodás, elfogadva. 17-es. Támogatja. Ellenszavazott. Tartózkodás elfogadva. Kettőt ugrunk. 65-ös a következő. Ki van mellette? Tehát, mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 66-osnál vagyunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 67-es mellette. Ellene. Elfogadtok. 18-as Bocsánat, mondja az elnök, 68-asra ugrunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 69, ki támogatja? Ellene ki van. Bocsánat, ellenszavazat, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadva. 20-as, mell, bocsánat, egyben szavazunk három pontra, három módosítóra. Ki az, aki támogatja, ellene tartózkodik? Elfogadva. A 70-es következik, részenként szavazunk, négy részben. Első rész, ki az, aki mellette van? Egy, ellene tartózkodás elfogadva. Második részre szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A harmadik rész. Ki van mellette? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Negyedik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 72-es a következő. Ki támogatja? Nos tehát, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 73-as mellette, ellene. Tehát ki az, aki mellette van? Elfogadtuk. Tartózkodás. A 23-as módosítónál vagyunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 24-es pont, a 24-es módosító támogatja, ellene van, tartózkodik, elfogadva. 76-os. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 77-es. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. 78. Mellette. Ellene. Bocsánat. Tehát elfogadva. 80-as. Mellette ellene tartózkodik elfogadva. 81-es támogatja, ellenzi, tartózkodik, elutasítva. 82-es támogatja, ellenzi, tartózkodik, elutasítva. Az egyes módosító. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 26-os. Két részben szavazunk rá. Első rész. Ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Második rész támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. 27 es támogató szavazat, ellenszavazat, Daniel a saját módosítód ellen szavazol, meglepő egy kicsit. Jó, elutasítva 28-as. Ki támogatja? ellenszavazat, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 29-es és 30-as a hármast elfogadtuk, tehát akkor ez a 29 okafogyottá válik. Akkor 31-es, két részben szavazunk rá, első rész. Ki van? Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik? Elfogadtuk. Második rész. Mellette, ellene. Elle, ö, tartózkodik, elutasítottuk. Négyes. Támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Részenkénti szavazás a 33-asra, első rész. Ki az, aki támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 34-es mellette ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. 35-ös mellette ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. 5-ös módosító, három részben szavazunk rá, első rész mellette, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Harmadik rész, mellette, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 36-os mellette az elnököt tájékoztatják, hogy ez oka fogyottá vált. Tehát 38-asra lépünk tovább, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es, kettő részben szavazunk rá, első rész. Ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva a második rész. <clears throat> Mellette ki az, aki szavaz? Ja, azt mondják, hogy okafogyottá vált, mondja az elnök. Nos, tehát az a második részre szavazunk, támogatja, ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. A 38-ast elfogadtuk, a 39-est visszavonták, tehát akkor 40-es következik, ki az, aki támogatja, Ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. Hetes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 42-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 43-as. Támogatja ellenzi, tartózkodik, elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tehát a 46-osra lépünk tovább. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás Ismételjük meg a szavazást. Ki az, aki mellette szavaz? Ellenszavazat. Elutasítottuk. Igen. 47-es. Támogatja. Ellenzi. Tartózkodik. Elfogadva. 9-es. Támogatja. Bocsánat, mondja az elnök, tovább lépünk, a 10-es módosító lesz. A következő támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadva. Tizenkettes. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 13-as. Mellette kiszavaz. Ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Akkor a módosításokkal kiegészített bizottsági javaslatra teszünk. Most szavazást, méghozzá elektronikusan fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. The vote is, a, uh, a szavazást lezárom. Igen. 19 mellett, 3 ellene, 2 tartózkodás. Most tehát az egész jogalkotási anyagra szavazunk, megnyitom, lezárom a szavazást. ugyanaz a végeredmény 19 mellette, 2 ellene és 2 tartózkodás. Engedjék meg, hogy Muscardini asszonynak szívből gratuláljak. Most kérem, folytassák a szavadás levezetését. Yeah, yeah, I'll do all of those then. Okay. is a long one. Um, this is this one. No. This one next. Okay. Next vote is... A következő szavazás témája az EU Latin Amerikával fenntartott kereskedelmi kapcsolatai. Előadója Helmut Schulz. Scholz. Kompromisszumos módosító az első számú. Mindenki felkészült. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. A 39-es a következő. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es. Ki az, aki mellette van? Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottunk. Kompromisszumos módosító méghozzá kettes számú, ki az, aki támogatja, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös a következő, negy, ö, mellette ellenszavazat. Elektronikus próbaszavazást tartunk, megnyitom. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Hát ez bizony döntetlen. Minden esetre ez a szavazás negatív eredmény, negatív eredményt hozott, 46-osra lépünk tovább. Támogatja. Most rögtön elektronikus szavazást kérek. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást? Akkor elutasítva. 47-es. Itt is ugyanezt szeretném csinálni, mert szoros a mezőny, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki leadta a maga szavazatát. Ez is elutasítva. Negyvennyolcas támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 49 részenkénti szavazás első rész mellette ellene elektronikusan fogunk szavazni erre. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész. Mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 50-es a következő módosító, <clears throat> támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtok. 51-es, támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadva. 52-es, kitámogatja, ellenzi. Elektronikus próbát tartunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas számú mód, kompromisszumos módosító. Ki az, aki támogatja? Ellenzi. Tartózkodás. Elfogadtuk. 55-ös támogatja. Ellenzi tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es kompromisszumos módosító támogatja, ellenzi. Szerintem ez átment, de azért elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, igen. A 61-es következik, két részletben szavazunk rá. Első részlet támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, ki támogatja, ellenzi. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. a 8-as fejezetből a 62-es módosító mellette ellene elektronikusan megvizsgáljuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 63-as, ki támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszumos módosító, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosító. Egy pillanat, mondja az elnök. Elnézést, mondja az elnök, 73-as következik a lap legtetején. Ki támogatja 73-ast, ellene tartok, tartózkodás elutasítottuk. Most jön a hatos kompromisszumos módosító, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74-es, okafogyott. 7-es kompromisszumos módosító, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es paragrafus 78-as és a 79-es azonosak, ki az, aki támogatja ezeket. Elektronikusan ö, szavazunk erre, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A hatos kompromisszumos módosító. Nem mondja az elnök, ezzel már végeztünk. A 80-as módosító következik. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 81-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Egy szóbeli módosító érkezett. Van-e ezzel kapcsolatban ellenvélemény? Amennyiben nincs ellenvélemény, akkor szavazunk rá, ki az, aki mellette van, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 82-es. Oka fogyottá vált. 83, ki támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás. Elfogadtuk nyolcas számú kompromisszumos módosító mellette kiszavaz ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os támogatja, ellenzi, tartózkodik, elutasítva. 9-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 89-92-es azonosok, tehát eh, ki támogatja ezeket, elektronikus szavazást fogunk erről tartani. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Compromise, yes, compromise amendment akkor a módosított uh, utána 93-as jön mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. A tízes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 101-es mellette elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 101-es mellette ellene. Elnézést, akkor az 1-es az kiesik, a 102-es következik kompromisszumként a 12-es mellette senkinek nem világos, hol tartunk, kompromisszumos módosító közül a 12-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 108-as. 108 mellette. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom Ezt elutasítottuk. Tizenhármas kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 14 kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 117-es amelyet a 14-es kompromisszummal kombinálunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Százhúszas mellette. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Tartózkodik, elfogadtuk. 21-es. 121-es mellette. Ellene. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Szóbeli módosító a következőhöz, illetve kettes szóbeli módosító. Van-e ellenvetés a szavazás ellen. Amennyiben nem, akkor mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 22-es. Mellette. Elnézést mondja az elnök, 122-es mellette kiszavaz ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 123-as mellette ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 124-es mellette ellene, ellene, előre szaladtam egy kicsit már a tartózkodikon gondolkodtam, mondja az elnök. Újra kezdjük, 124 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 125-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 126-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító indítvány. Van-e ellenvetés a szavazás ellen? Rendben. Akkor erről nem szavazunk. 70-es mellette. Ellene. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 129-es mellette. Azt hiszem, hogy ismét ellenőrizzük elektronikusan. 129-es elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő a kompromisszumos módosítók közül a 15-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 130-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 132-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 134-es részenként szavazunk, első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. The vote's closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 133-as mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 135-ös mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 136 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 137-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 140-es részenként első rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette. ellenőrizzük géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 141-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 145-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 146-os mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 146-osról van most szó. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 147-es mellette. Ismét elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette. Elnézést mondja az elnök, kettőt fölül kihagytam. Úgy, úgy tűnt azonosak. Ez a 149 és 151 mellette. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. a kompromisszum akkor okafogyott, 152-es mellette ellene, elektronikusan ellenőrizzük. 152-es, megnyitom a szavazást. Valaki nagyon lassú. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 153-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Compromise Amendment 18. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Huszonnégyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Harmincnégyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette, tartózkodik, elnézést javítja magát az elnök, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette. Köszönöm, elnök úr, egy megjegyzést szeretnék tenni. amin a spanyol nyelvi változatban használt terminológiához kapcsolódik. Szeretnék köszönetet mondani a parlament szolgálatainak, és szeretném elmondani, hogy a szöveg teljességében, ebben a konkrét esetben spanyolul con milas alcanzar acuerdo szereper in view of angol nyelven, egy nagyobb egyetértésre törekedve azt szeretném, hogy egy szóbeli módosítót el tudnánk fogadni oly módon, hogy ezt a kifejezést megváltoztatjuk, a would helyett a could szót illesztve angol nyelven ebben a szövegbe. A could talán jobb lenne, mint a would. Köszönöm, elnök úr. Uh, thank you. Uh, any objections? Köszönöm, van-e ellenvetés? Tehát, hogy a, a woodból could legyen, a lenne helyett lehetne akkor négyes mellette. Felolvassam? Uh, a régiók felei közötti egyetértést javíthatná gazdasági és politikai értelemben. Tehát senkinek nincsen ellenvetése, akkor így szavazunk róla mellette. Ellene? Tartózkodik? Elfogadtuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm, hogy felhívta rá figyelmünket. Ötös mellette, ellene. Tartózkodik? Elfogadtuk. Hatos mellette, ellene. Nem, ez fogyott. Akkor a jelentésről elektronikusan szavazunk a módosításokkal együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 23 igen, két nem szavazat mellett. Gratulálok az előadónak. Nem értünk még a végére, nem menjenek el. Sócornak gratulálok.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 ebben a témában szavazunk. Uh, Egyes kompromisszumos módosító. Daniel, úgy látom, nem értett teljesen a helyzetet, most már világos. Tehát mindenki tudja, hol tartunk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosítás. Részenként szavazunk. Nem, elnézést, javítja magát az elnök. Az első rész fogyott, a másodikról szavazunk. Második rész. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Az ötös következik mellette. Ellene. Lássuk egyértelműen a kezeket, tehát mellette, ellene. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes, nem, javítja magát az elnök, oka fogyott a következő kilences mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Tízes, mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette, ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Um, so all that falls, so we go to... Hosszú sor oka fogyott, úgyhogy a kompromisszumok közül négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos, hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette, elektronikusan ellenőrizzük. 21-es, elektronikusan ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Ketten még nem szavaztak, lezárom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Mostan véleménytervezetről szavazunk összességében, elektronikusan szavazunk. A jelentés, illetve a véleménytervezetről. Mindenki leadta a szavazatát? Még ketten kell, hogy szavazzanak. Még egy. Lezárom a szavazást. 23 igen, egy tartózkodás ellenszavazat nélkül gratulálok a jelentés készítőjének. És ezzel vége a szavazásra váró napi rendi pontoknak, és Muszkádéni asszonynak adjam át a szót, nem? Akkor folytatjuk a szakbizottság ülését. A csendes óceáni államok és az Európai Közösség között megkötött ideiglenes partnerségi megállapodás a következő napi rendi pontunk. Első eszmecsereként meghallgatjuk a hozzászólásokat a, az ideiglenes partnerséggel kapcsolatban. Nagykövet úr, itt van körünkben. Kérem, hogy ő kezdje majd.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 az elkecsi országok és az Európai Unió megállapodást kötöttek, hogy az új kereskedelmi megállapodást létrehozzák, amely a Nemzetközi Kereskedelmi Világszervezet előírásainak megfelel, és a jelenlegi preferencia rendszert is módosítani fogjuk ennek keretében. Allora. Parce qu'il est apparu de conclure un paix globale avec úgy gondolják, hogy a csendes óceáni térséggel végleges megállapodást lehet kötni az áruk kereskedelmének, illetve VTO-val való kompatibilitás a második kérdés a régiók legnagyobb gazdaságai csatlakoztak az ideiglenes megállapodáshoz. És ma örömmel üdvözlöm Samuel Diabál urat, aki külügyminiszter, kereskedelmi miniszter és bevándorlásügyi miniszter Pápua új Gineából. És Ben Szendri urat is köszöntöm, Pápua új Guinea halászati miniszterét. Továbbá Fiji nagykövetúrát, Juni Ivája Voszeját szeretettel köszöntöm, és kérem, hogy tartsanak előadást Pápua, Új-Guinea és az EU között megkötendő um, kereskedelmi megállapodásról, azután pedig a Fiji-EU megállapodásról. Az átmeneti megállapodás véglegesítésénél uh, tartunk, és ezért is nagyon örülünk, hogy eljöttek körünkbe, mert itt eszmecserét tarthatunk, és ez a jövőbeni kapcsolatok szempontjából rendkívül előnyös lesz. Samuel Diabál úrnak adom meg először a szót. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Uh, először is Pápua új Guinea képviseletében a csendes óceáni térséget képviselem, és Szemri halászati miniszter, illetve másik kollégám Fidzsit képviseli. Nos, a Fidzsi kérdését illetően is szeretnék röviden hozzászólni. Köszönöm elnök asszony a lehetőséget. Köszönöm, hogy az Európai Parlamentben. Vendégül látnak bennünket, hogy felszólalhatunk, illetve megtarthatjuk az ismertető előadásunkat a szakbizottságban és az Európai Parlament képviselői előtt, ami a csendes óceáni ideiglenes, illetve átmeneti partnerséget illeti, a csendes, a karibi térség és az afrikai térség országai ugyancsak részt vesznek a partnerségben, és mindenek alapja a Lisszaboni szerződés. Pápua új az Európai Unióval való partnerséget egészen az 1800-as évek elejére vezeti vissza, és az 1850 táján érkezett első misszionáriusok óta élénkek ezek a kapcsolatot. 2007 év vége felé, tisztelt elnökasszony, letárgyaltuk a 2008-ban hatályba lépett partnerséget. Partnerségi megállapodásunk keretében preferenciális kereskedelmi előnyöket élvezhetünk. És most szeretnénk folytatni ezt a partnerséget a kereskedelmi megállapodások, a fejlesztés, illetve a társadalmi-gazdasági kapcsolatok fejlődése keretében. Pápua új Genea úgy érzi, hogy az Európai Unió által felajánlott lehetőség segíti az összetartást a szigetvilágban, amelyek az AKC csendes óceáni térségét jellemzik. A földben és a tengerben található erőforrások, valamint a humán erőforrások nagyon fontos lehetőséget jelentenek számunkra társadalmunk fejlesztése érdekében. A szegénység csökkentése területén különösen a távoli partvidéki és sziget világban. Nagyon fontosak a partnerségek a globalizálódó világban. A nyersanyagokhoz való hozzáférés és a nagy növekedést élvező piacokhoz való hozzájutás, a beruházási lehetőségek mind emellett szólnak. Alapvetően a tenger, illetve a halászat jelenti a fő megélhetőség lehetőséget a csendes óceáni szigetvilágban. Rendkívül fontos ez a régió számára és a regionális gazdasági érdekeltségek is ebből vezethetők le, valamint az integráció igénye. Az az érdekünk, hogy a jövő generáció számára eh, biztosítsuk ezt a forrást. Eh, a gazdálkodást, a menedzsmentet jól meg kell szerveznünk. Az utolsó 12 hónapban eh, a csendes óceáni érintett országok felléptek a túlzott kizsákmányolás ellen, nem akarunk csupán a hozzáférési díjakra hagyatkozni, hosszú távra tervezünk, szeretnénk e, az Európai Unióval együttműködni a források e, kiaknázása és gazdálkodása iránt. Nagyon fontos, hogy az informális gazdasági ágazatokba is eljuss, eljussanak a, támogatások. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a lakosságunkon belül a nők több lehetőséget kapjanak, munkalehetőségre is gondolunk. Itt Egyébként hagyományosan a vidéki mezőgazdasági szektorban dolgoznak, 5 millió lakosunk van, nagyon sok nyelvünk és több mint ezer néptörzs él a térségben óriási kihívások ezek a számunkra. Hozzáférés nehéz az országon belül, nincs kiépítve az infrastruktúránk, a fejlesztési költségek messze meghaladják a lehetőségeinket. Úgyhogy elnök asszony, nagyon is tudatában vagyunk annak, hogy az IPA milyen lehetőségeket jelent a számunkra, és látjuk, hogy az Európai Unió egy olyan lehetőséget nyit meg számunkra, amelyik lehetővé teszi a szociális és gazdasági továbblépést. A halászati együttműködés is nagyon fontos, különösen a tekintetben, hogy a szárazföldi halfeldolgozó kapacitásokat tudjuk majd fejleszteni. Itt az EU segítségére volna szükségünk. Elnök asszony, amint tudja, a, a konzerv tonhal exportunk 90%-a tulajdonképpen kevesebb, mint az Európai Unió összes tonhal importjának a 2%-a. Számunkra, Szigetország számára ez egyébként a tonhal exportunknak 90, sőt több mint 95%-át teszi ki. Reméljük, hogy együtt tudunk majd munkálkodni ezen a területen is, és megoldásokat találunk a kérdésre. Ezt reméljük a közbenső gazdasági együttműködési megállapodástól. Ezek a bevezető észrevételeink, elnök asszony, és várjuk esetleg a, a bizottság részéről beérkező kérdéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Grazie, onorevo. Köszönöm, Abel nagykövet úr. Most Ben Szembri úr kapja meg a szót. Elnök asszony. Úgy érzem, hogy az előttem szóló mindent elmondott, én a magam részéről nem óhajtok nyilatkozni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor miután meghallgattuk Pápa új Gvina álláspontját, örömmel hallgatjuk meg a Fidzsi-szigetek képviselőjét, nagykövet úr, öni a szó. Köszönöm. Thank you. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a tiszteletre méltó David Martin, valamint a bizottság tiszteletre méltó tagjai. Köszönöm szépen a meghívást, hogy megoszthattuk önökkel a nézeteinket az ideiglenes partnerségi megállapodással kapcsolatban. E, ez egy nagyon fontos fejlesztési eszköz, hosszú távon megerősítheti a partner kapcsolatainkat. Elnök asszony! Amint tudja, az ideiglenes megállapodás, amelyet Fiji aláírt PNG-vel, ez egy ideiglenes ö, ö, eszköz, ezzel tulajdonképpen folytatható a partnerség, partneri ö, együttműködés. A cukor exportunk azonban módosítandó. Itt a piaci hozzáférés az a minimális áron történik 2012-ig. Elnök asszony, el kell mondanom, hogy a piaci hozzáférést megkaptuk ugyan, azonban a Fiji szigetek nem kapják meg a teljes előnyöket, hiszen a cukortermesztés különösen hatással van az európai szakpolitikára. Fidzsinek joga volna nagyobb kedvezményekre, hiszen ő is aláírta a vonatkozó cukorrendtartási protokollt. Az európai cukorrendtartási reform 36 százalékos árcsökkentést írt elő, ezt fokozatosan érvényesítik 2006 óta az AMS program alatt ugye az AMS alatt tartják, ez korlátozza Fiji lehetőségeit, ez nagyon káros hatást fejt ki a Fiji szigetekre és a lakók mindennapi megélhetésére. Általánosságban érinti a cukoriparunknak a termelékenységét az európai hagyományos nád cukor finomításra is hatással van ez, hiszen a Fiji szigetek hagyományos kapcsolatokkal rendelkeznek ezen a téren. Hogyha ez a rendszer tovább folytatódik, akkor Európában a cukor finomítók, cukorgyárak nem jutnak hozzá megfelelő minőségű nyersanyagokhoz. A piaci hozzáférést biztosítani kell, hiszen csak így biztosítható a cukoriparunk fejlesztése és életképessége. Asszonyom, a, az ideiglenes partnerségi megállapodás révén e, mindenki jól járhat, ez ide értem a halászatot, illetve a cukoripart is e, mindenképpen e, létfontosságú a technikai együttműködés is a a világ legkisebb gazdasági egységei is képesek lesznek így kapcsolatba lépni a világ legnagyobb gazdasági blokkjával, az Európai Unióval. Elnök asszony. A Fidzsi-szigeteken most dolgozunk azon, hogy a belső mechanizmusok működőképesek legyenek. A nemzeti intézményeink, a kompetens hatóságok azon dolgoznak, hogy kidolgozzuk az infrastruktúrát, amely teljes kapacitással fog működni, elősegítve az Európai Unióval folytatott kereskedelmi tevékenységet. Fiji eh, továbbra is azt óhajtja, hogy eh, egy átfogó, ideiglenes eh, megállapodás szülessen. Ezzel fel akarunk zárkózni a többi csendes óceáni AKC ország sorába progresszív módon szeretnénk eh, belevonódni a globális gazdaságba. Eh, ez szeretnénk, ha összhangban lenne az Európai Unió vonatkozó szakpolitikájával. Ugyancsak erősen hiszünk abban, hogy a csendes óceáni térség erre vonatkozó ideiglenes, de átfogó partnerségi megalapodás eh, egy átfogó megoldást kínál majd. E, elnök asszony. A feldolgozott halak származási helyével kapcsolatos e, szabályozás ugyancsak fontos szerepet fog játszani. E, itt munkahelyteremtésről is szó van, különösen a nők lesznek érintve, illetve csökkenteni tudjuk majd a szegénységet. Mi a magunk részéről hiszünk abban, hogy ez ösztönzést ad a befektetéseknek, hiszen kölcsönös előnyöket élvezhetnek a felek ennek révén. Az EU-nak meg kell szüntetnie a korlátozásokat a halászati termékek importjával kapcsolatban. 2007-ben helyszíni vizsgálatokat folytattak le nálunk. Egy utóbbi vizsgálatra éppen az előző hónapban került sor. A Fidzsi-szigetek illetékes hatóságai visszajelzéseket kaptak az EU által finanszírozott tanácsadóktól, ennek alapján úgy érzem optimista lehetek, hiszen Fidzsi-szigetek rövidesen egy megfelelő engedélyen rendelkező exportőrré léphet elő az Európai Unió irányában legalább egy cég van, amelyik teljes mértékben eleget tett a követelményeknek. Szeretnénk, ha legalább ezt az egyet felvennék az engedélyezett cégek listájára. Még mielőtt befejezném a felszólalásomat, szeretném eh, hang hangsúlyozni, hogy mennyire fontos volt a parlament 2009. júniusi határozata, ebben kimondták, hogy folytatni kell az ideiglenes megállapodásokkal, partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokat folyamatosan összpontosítani eh, kell a csendes óceáni térségre vonatkozó átfogó partneri együttműködési megállapodásokra. Ez az egész régi számára nagyon fontos. <clears throat> Egy olyan eh, megállapodás, amelyik nem veszi tudomásul a csendes óceáni térség realitásait, csak eh, veszteségeket okozhat számukra. Elnök asszony, szakbizottságával együtt Remélem, hogy folytatni tudjuk majd a megállapodásokat, illetve a tárgyalásokat. Mivel a végrehajtásban csak korlátozott gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezünk, ezért arra kérjük az Európai Parlamentet, hogy támogassák kéréseinket a az ideiglenes partnerségi megállapodás közeli végrehajtása során mindenképpen tanácsadási, tanácsadói mechanizmusok alkalmazására van szükség a végrehajtás hatékonyá tételéhez. Végezetül elnök asszony arra sürgetjük az Európai Parlamentet az önök tisztelt bizottságán keresztül, hogy gondoskodjanak arról, hogy a cukoripari eh, alapok Fidzsi rendelkezésére állnak, amennyiben eh, a, a Fidzsi szigeteken a politikai, eh, illetve a gazdasági helyzet is változott. Elnök asszony. És tisztelt bizottsági tagok valamennyiüknek nagyon köszönjük, hogy lehetőséget kaptunk ennek a beszédnek a megtartására, és várjuk, reméljük további folytat, folyamatos ö, támogatásokat. Köszönöm, nagykövet úr! Szavai rendkívül világosak voltak, és ö, azt hiszem, hogy most Mártin képviselő úr következik válaszadás céljából. Thank you. Thank you very much. Elnök asszony, köszönöm szépen. Hadd kezdjem a technikai észrevétellel a bizottság kedvéért, de a vendégeink kedvéért, hiszen tegnap arra kértek, hogy mondjam el, hogy milyen ütemezésben képzeljük el az együttműködést. A jelentés tervezetre úgy gondolok, hogy november közepére készül el, akkor arra várunk, hogy november, tehát 9-én meg lesz a jelentés, utána a módosításokat 11-re várjuk, és egyébként azt reméljük, hogy az anyagra a plenárisról lehet szavazni majd decemberben. Ez nem igazán forró politikai téma a bizottságon belül, úgyhogy reméljük, hogy a parlament viszonylag gyorsan konszenzusra jut a témában. Ennek ellenére ugye vannak észrevételek, vannak kérdések, vannak bizonyos kritikai megjegyzéseim, azonban rögtön az elején leszögezem, hogy támogatjuk ezt a megállapodást az ideiglenes eh, megállapodásról majd később beszélek. Előbb reagálnék az előző felszólalásokra. Ugye itt a, a pocsolya innenső oldalán vagyunk. Az Egyesült Királyság számára is fontos ez a cukorkérdés és tudom, hogy az utolsó három-négy évben Fidzsi-szigeteken e, megfeleződött a cukortermesztés, és ez drámai hatással van a gazdaságokra. A támogatási intézkedéseket a leggyorsabban szeretnénk e, helyreállítani. E, politikai téren azonban vannak még elvárásaink. Tudjuk, hogy haladás történt, de bizonyos intézkedéseket működésben akarunk látni az egyetlen igazi kérdés az, hogy mikor alakul ki olyan politikai helyzet, amikor már megvalósíthatók a gazdasági intézkedések is. Ami az ideiglenes megállapodást illeti, az EU oldaláról ez viszonylag könnyűnek tűnik, hiszen az Ákácsi országok felé folyosított támogatásunk arányában, arányaiban nagyon, nagyon alacsony tehát a magunk gazdasága szempontjából nem túlságosan masszív ez, azonban a Fidzsi-szigetek és Papua új a számára ez rendkívül fontos. Sokkal fontosabb az ő számokra, mint amennyire a mi számunkra. És e, ez látszik abból is, hogy ma a külügyminiszter, illetve a halászati ügyekért felelős miniszter egyaránt itt van közöttünk, hálásak vagyunk nekik ezért. Az észrevételeink a következők. Először is ugye legyünk tisztában azzal, hogy ez egy ideiglenes partnerségi megalapodás, elvárjuk, hogy Papua új Guinea és Fiji egyaránt jelentős lépéseket tegyen előre, ez azonban kicsit aggodalomra ad okot, hogy a csendes óceáni térség szigetvilágával nem tudtunk mindenhol megkötni egy ilyenfajta ideiglenes megállapodást. Úgy tűnik, hogy az összes érintett szigetnek mint egy fele húzza a hasznait ennek a megállapodásnak, a többiek meg kimaradtak belőle. Kíváncsi vagyok, hogy a Papua Guinea és a fiji szigetek hogy látják, mennyire optimistán látják ezt, hogy meg, mikor van lehetőség arra, hogy egy végleges megállapodás születessen. Szeretnénk, hogyha az e fajta megállapodások nem megosztanák a térségeket, úgyhogy szeretnénk véglegesíteni ezt a fajta együttműködési megállapodást. A második kérdés, hogy mi lesz a regionális együttműködés területén. A karibi országokban jártam. Nekik az egyik fő agályok az, hogy a, a legkedvezőbb el, elbánásban részesülő nemzet e, kitétel nem szerepel az ő ideiglenes e, partnerségi megállapodásokban. Együttműködnek Ausztráliával és Új-Zélandnal például nem is konkrétan erről a megalapotásról van szó, hanem a, következés, a következőről a a, a civil társadalom e, egy kicsit aggódik, hogy e, ezek a szigetországok hogyan tudnak egyenlő partnerként tárgyalni az Európai Unióval. Tehát e, egyenlő félként kellene a tárgyalásokat lefolytatni. Tehát nem tudom, hogy az érintett felek mennyire érzik hogyan, mennyire gördülékeny lesz a gazdasági és kereskedelmi megállapodások lefolytatása. Vannak országok, amelyeknek a napi gyakorlatában szerepelnek ezek a fajta tárgyalások, másoknak ritkább. A pénzügyi támogatás a fenntartható fejlesztési programokra van támogatási keret, azonban itt hiányzik egy fejlesztési együttműködési fejezet a megállapodásból. Mindenképpen ez az egyik irány, amelyik felé az európai fejlesztési alapot fel lehetne használni és különösen figyelnünk kell az ideglenes partnerség megállapodás programnak a következményeire. Az Európai Fejlesztési Alap és az együttműködésünk révén segíthetünk abban, hogy csökkentsük az önök országaiban jelentkező kvázi agyelszívást. Tudjuk, hogy a csendes, orsz, csendes óceáni Szigetország térségéből óriási méretű az agyelszívás Ausztrália, Új-Zéland és egyéb irányokba. Vég, végezető pedig az ellentmondásos témára térek rá. A spanyol halászok beszéltek a tonhal megállapodásról. Itt rá kell mutatnunk, hogy ebben a mostani bizottságban néhány évvel ezelőtt, amikor az ideiglenes megállapodásokról beszélni kezdtünk, azt mondtuk, hogy a származási hely feltüntetésével kapcsolatos szabályokat enyhíteni kell. Személyesen üdvözlöm azt a tényt, hogy mentesítettük a a halál, a hal eredetére vonatkozó előírásokat a feldolgozott halak esetében a, az érintett szigetek vonatkozásában. Reméljük, hogy Pápua új Guinea esetében ez felfuttatja a termelést, ezzel munkahelyeket is teremtünk. Egyébként maximálisan 6000 embert foglalkoztatnak Pápua Uiginián a konzerviparban. Nem hiszük, hogy ez nagyon nagy mértékben hatást fejtene ki az Európai Uniós piacra, de az Európai Bizottság számára rendkívül fontos. Fontos az, hogy a halálományok fenntarthatóak legyenek, illetve hogy a halászati tevékenység is fenntartható legyen. A Pápua Guinea nagyon aktív az adott térségben a tonhalálományok fenntartható halászatában. Na most spanyol kollégáink azt mondták, hogy amennyiben ez sokáig megy ez így, akkor ezt a bizonyos könnyítő klauzulát vissza kellene vonni. Elnök asszony, elnézést kérek, hogy a terveimhez képest kicsit hosszabban beszéltem, de ez a csendes óceáni térség számára fontos téma. Remélem, hogy a év vége előtt megvalósulhat az ideiglenes partnerségi megállapodás. Reméljük, hogy ez segít majd a térségi szolidaritásban, illetve megold jó néhány térségben jelentkező témát. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm rendkívül világos volt Martin képviselő úr beszámolója, amikor megvizsgálta a különböző pontokat, amelyeket még meg kell oldanunk. Zálbának adom meg a szót először a vita megnyitása céljából. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt nagykövet úr. A halászati kérdésekre szeretnék összpontosítani. A Pápuai Guineával kötött átmeneti megállapodás biztosítja azt, hogy az Európai Unió hozzáférjen ezen országok feldolgozott termékeihez, mégpedig vámmentesen. Azt hiszem, hogy ez a megállapodás rendkívül kedvező lehet Pápuai Guinea fejlődése szempontjából, és teljes mértékben támogatom ezt. Tehát jó, hogy ha az halászati termékek származási szabályai alól mentesítést kap Papua új Guinea. ezek az országok olyan országokkal versenyeznek, mint Kína és Tajvan például, hogy halászati engedélyeket kapjanak beruházások ellenében, és hozzáférjenek a közösségi piachoz, anélkül, hogy a termékekre vámot vetnénk ki. Nos, erről kell beszélnünk, mert ez a megállapodás az európai halászatra lesz kedvezőtlen hatással, illetve a halfeldolgozó iparunkra. Veszélyt jelent ez, más elkecső országok iparára is, amelyek a preferenciális rendszer plusz változatának előnyeiben részesülnek, de nem kaptak hasonló engedélyeket, mint Pápuai Guinea. Nos, tehát azt is el kell mondanunk, hogy az egyetlen kedvezményezettek a, verseny, a velünk versenyben lévő országok lesznek. Tehát mindenféleképpen az Európai Unió hozzáférését kell előnyben részesítenünk ezen országok halfeldolgozó üzemeihez, a közösségi ipar, halászati ipar mindig az én érdekeim középpontjában állt. Nagyon fontos, hogy hozzáférjünk a csendes óceán halálományához, és éppen ezen okból kifolyólag úgy gondolom, hogy egyes elemeket ezen összefüggésben még tisztázni kell. Szeretném meghallgatni a pápuai guineai minisztert is. A kérdésem az, hogy hogyan lehet indokolni a származási eredeti szabályok alól felmentést, hiszen az Európai Unióval versenyben álló államokhoz, államoknak adnak hozzáférést a halállományukhoz, És egy kérdést szeretnék feltenni kollégáimhoz, mely szerint milyen politikát akarunk alkalmazni a kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalások során, ami a származási szabályok aluli felmentéseket illeti a halászati termékekre vonatkozóan. Semmit se tekintsünk precedens esetnek, semmi ne legyen kivétel. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Zálba úr. Andri Kiene képviselő következik. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönteni szeretném tisztelt vendégeinket Pápua új Gineából és Fidzsiről. A jelenlétüket nagyon fontosnak tartjuk és nagyra értékeljük. Márten úr, az előadó már említette, hogy az átmeneti megállapodás csak egy kis szeletére terjed ki az EU-val való kereskedelmi forgalomnak, és az EU szeretne a régió minden országával hasonló szerződést kötni. Fontosnak tartjuk, hogy vámmentes piacra jutási lehetőséget kínál az Európai Unió Pápua új guineának és Fiji számára is fontosnak tartjuk, hogy a termékminőségi előírások, illetve az állat- és növényegészségügyi eh, szabályok betartása kísérje ezt, és a felek különböző kötelezettségeket vállalnak, és a gazdaságot esetlegesen zavaró mértékű területeken eh, megfontolhatják a eh, vámok ismételt bevezetését. Például a fejlesztési együttműködés, a halászati, illetve a társadalmi, a munkaügyi és a környezetvédelmi, valamint a verseny előírások ugyancsak szerepelnek ebben. Másrészt Üdvözlendőnek tartjuk, hogy annak ellenére, hogy nincsen fejlesztési együttműködési fejezete a megállapodásnak, az Európai Fejlesztési Alapon keresztül az EU továbbra is segítséget nyújt a fenntartható fejlődés, a tengeri erőforrások fenntarthatósága, az ökoszisztémák, a biológiai sokféleség, érdekében. A cél az, hogy az Európai Unióval tartós regionális együttműködés jöhessen létre. Részletesebben oda kell figyelni a következő területre. A halászati termékek származási országának a feltüntetésére, ahogyan a kollégák már említették, és az Európai Unió képviselői, illetve a bizottság képviselői is egyetértenek ezzel. Pápua új Guinea, illetve Fiji területére. Nem engedik be a külső halászhajókat, mert azt mondják, hogy a halászatot alig tudja kiszolgálni a felségvizeknek a készlete. A Tájföld, a Fülöp-szigetek és Tájván, illetve Kína eh, szerepe hogyan néz ki, és az Európai Unió halászata, valamint a halkonzerv gyártás milyen hatásokkal számolhat az AKC, illetve a GSP plusz alá tartozó országokra vajon milyen hatást gyakorol majd ez. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, hogy folytathatjuk a vitát Taylor képviselő úrral, de egy nagyon rövid megjegyzést tennék jó magam is a kollégákhoz kapcsolódva, akik már szóltak aggodalmaikról, például Zalba képviselő úr, hiszen nagyon sokan élünk hasonló aggodalmakkal azon tény miatt, hogy a biztonság a fogyasztók körében onnan is alakul ki, hogy honnan is érkezik az adott élelmiszer termék? Éppen ezért Európának és a Fidzsi-szigeteknek meg kell találnia annak a módját, hogy a fogyasztókat biztosítani tudjuk e tekintetben. Tessék, képviselő úr! Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm tisztelt vendégeinknek is ezeket az érdekes előadásokat. És a zöld frakció egyértelműen érdeklődéssel várja a társadalmi, illetve a környezetvédelmi elemeknek a beépülését a kereskedelmi megállapodásokba. További információkra szeretnék rákérdezni a halászat tekintetében az önök régiójában. Kérem, válaszoljanak arra, hogy az önök területén halászó hajók esetenként kevésbé szigorú eh, régiókból származó zászlók alatt hajóznak-e, és ha igen, akkor miért, illetve milyen mértékű ez a probléma? milyen intézkedéseket tesznek ez ellen, hogyha így van. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a kevésbé szigorú országok zászlói alatt hajózó hajók kevesebb kötelezettséggel rendelkeznek, igyekeznek azokat megkerülni, nem vállalják a felelősséget a tetteikért, és a munkaügyi rendszabályokat is megsértik a halászati korlátozásokat, nem tartják be. Tehát a kérdésem az, hogy önöknél mennyire jellemző ez a probléma. Köszönöm. Most pedig megadom a bizottságnak a szót. Scholz úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani a vendégeknek azért a lehetőségért, hogy egy ilyen fontos megállapodásról beszéljünk, különösen ezen távoli területeken élő emberek számára, valamint az EU számára is. A jelentéstevő véleményem szerint rendkívül világos tette, hogy mennyire fontosak ezek a szempontok. A, amelyek az átmeneti megállapodásról szóló tárgyalásokhoz kapcsolódnak de az összes szabályhoz is kapcsolódnak az EPA átfogó jelegét tekintve. Nem szeretnék részletekbe bocsájtkozni a tárgyalásokról magukról, hanem csak egy szempontot vetnék fel, amely mostanáig nem játszott szerepet, amely azonban nyilvánvalóan ahhoz tartozik, hogy miért nem haladnak előre valóban tovább már ezek a tárgyalások, hiszen mi Fitzgerald Tárgyalni akarunk, de ott nincs legitim kormány. És az a nem legitim kormány, ez számunkra nem partner, amikor egy kölcsönösen előnyös kereskedelmi együttműködésről van szó ami a szociális, a környezetvédelmi, munkajogi, emberjogi sztenderdeket érinti. Az elmúlt napokban nagyon gyakran beszéltünk a szakpolitikáink következetességéről tegnap is, amikor a 2020-as stratégiáról volt szó, és szívesen kapnék választ arra a kérdésre, különösen a Fidzsi-szigetek képviselőjétől, hogy jelenleg mi a helyzet a 103 ajánlással, amelyet az ENSZ emberi jogi tanács adott ki, tehát mi a helyzet ezekkel az önök oldalán, amelyek feltételei voltak tulajdonképpen, hogyha tehát megoldjuk ezt a problémát, akkor folytathatjuk tovább a tárgyalásokat, tehát ha ezek a feltételek teljesülnek, a következő választások pedig 2014-ben zajlanak majd le, és akkor csak 2014-ben lenne lehetséges egy megállapodás megkötése, és azt hiszem, hogy ez sem az ottani emberek érdekét nem szolgálja, sem pedig az EU-s kereskedelmi partnerekét. Köszönöm. Bene, grazie. Köszönöm. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Peter Thomson úrnak. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és pozitívan nyilatkozhatom Samuel szavairól, illetve uh, Fiji nagykövet által elmondottakról, és először is köszönöm szépen, hogy elemezték a maguk részéről a helyzetet. Nagyon korrekt módon történt a helyzet ismertetése. Kiküldtünk előzetesen egy ismertető oldalt, amit reméljük, hogy megkapott minden képviselő, aki érdeklődik a téma iránt. A származási szabályok alóli mentesség leírását szolgálja egy külön szakasza a szövegnek, és az utóbbi időknek a változásait tárgyalja. Ez a megállapodás a partnerségek rendszerébe illeszkedik az alkácsi országokkal. És a kotonói preferenciák lejártak 2007-ben, és ezek helyét vette át. A fejlődés, fejlesztés át ezekben a középpontban, és a VTO szabályának a betartása. 2009 év vége felé az érdekeltek aláírták az új megállapodást, és 2009. december 20-án indult az együttműködés Pápua új Guinea esetében, Fiji esetében egyelőre még függőben van a 76-os cikk alapján a megfelelő értesítést meg kell tenni, és erre kérnénk a Fiji hatóságokat, hogy minél hamarabb küldjék meg az erről szóló értesítést. Ez egy átmeneti megállapodás. Alapvetően az árukereskedelemre vonatkozik, nem tartalmaz fejlesztési fejezetet, viszont van benne a kereskedelmi, illetve az állat- és növényegészségi eh, rendelkezésekre egy külön eh, szakasz. A fejlesztés barát eh, csendes óceáni régióval ápolt kapcsolatok keretébe illeszkedik be. Tehát ez a megállapodás a régió érdekét kívánja szolgálni, és világos jogi kereteket szeretnénk biztosítani a beruházók, befektetők számára. A gazdaság diversifikálódását szeretnénk elősegíteni ezzel a fejlődés érdekében. Természetesen a többi ország is csatlakozhat, hogyha ezt kívánja. Hatékonyabb kereskedelmi politikát szeretnénk kidolgozni a csendes óceáni régióban. Engedjék meg, hogy David Martin kérdésére is reagáljak, vagyis, hogy az EU piacához való hozzáférés okoz-e fennakadásokat a, a régiók legnagyobb gazdaságai számára, amíg megszületik a következő végleges megállapodás. Vannak olyan szigetek, amelyek velünk nem állnak kereskedelmi kapcsolatban, és sokuk esetében a minden csak fegyvert ne korlátozások érvényesek mindössze. Meglehetősen lassan zajlik a megállapodásoknak a kiterjesztése. Elméletben minden ország részt kéne, hogy vegyen ebben, amely érdekelt az EU-val való kereskedelemben, és a mai vita során többen jelezték az érdeklődést a Fiji nagykövete és többek között, és ezért is szeretnénk, hogyha a következő megállapodásba fejlesztési fejezet is kerülne. Természetesen szerintünk társadalmi, munkaügyi, környezetvédelmi szolgáltatásokra, illetve az IPR területre vonatkozó rendelkezések is bele kéne, hogy kerüljenek. Egy olyan régióról van szó, ahol a közigazgatási struktúrák, illetve az erőforrások nem állnak mindig rendelkezésre a tárgyalások folytatásához, és ezért természetes korlátja az előrelépésnek, hogy nem tapasztalunk mindig tárgyaló készséget, illetve döntéshozatali jogosultságot. És felmerül persze a kérdés, hogy ott, ahol gyakorlatilag nem létezik kereskedelmi kapcsolatot, mennyire lehet ezt kiterjeszteni. Egy átfogó következő megállapodás lehet az egyik alternatíva a jövőben, a másik pedig, hogy további külön megállapodásokat kötünk. Egyrészt a piacok üdvözlik azt, hogy a pia- az országok számára hozzáférést biztosítunk, és az átmeneti megállapodást annak fényében kell értelmezni, hogy éppen hol tartunk a tárgyalásokban. Ami a költségvetési keretet, illetve fejezetet illeti, erről túl sokat nem mondhatok most, mert van már is utalás együttműködési elemekre a megállapodásban e, meglehetősen szűkkörűen nemzeti szintű együttműködésre van szükség, hogy maximáljuk a szinergiákból adódó előnyöket. Természetesen ennél sokkal messzebbre szeretnénk eljutni, és a régi országaival szélesebb értelmű megállapodásokat szeretnénk kötni. Aztán David Martin harmadik kérdésére szeretnék kitérni a globális beszerzési források ellenőrzésére. Ezt mások is elmondták már korábban. A miniszterek által elmondottakat annyiban egészíteném ki, hogy a csendes óceán halállományának a fenntarthatósága érdekében megfelelő hallgazdálkodást eh, szorgalmazunk. A jelenlegi megállapodásban erre nincsen külön fejezet, de ez nem azt jelenti, hogy a regionális, illetve nemzeti fejlesztési programokban sem szerepel. És az EU illegális be nem jelentett szabályozatlan halászat címszó alatt foglaltuk össze a másik területet, amely ellen ismét küzdeni kell, és ezt fontosnak tartjuk. Reméljük pozitív irányba mozdul el a helyzet. A harmadik kérdéskör, amit mások felvetettek, bár nincs külön fejezet arra, hogy önmagukban az erőforrásokhoz hogy lehet hozzáférni, de természetesen mindig úgy értettük, hogy nyitva az ajtó az európai beruházók előtt, és reméljük, hogy ez így lesz a jövőben is. Fiji nagykövete, illetve a miniszter úr nagyra értékelném, hogyha erre is kitérne. Nem áll rendelkezésre kellő idő arra, hogy minden kérdésre kitérjek. Most sajnos nem hoztam el magammal a vonatkozó anyagokat, de hogyha kívánják, akkor szívesen biztosítunk önöknek egy példányt. És hogyha a kérdések némelyikére nem adtunk választ, akkor a későbbiekben szívesen adunk további tájékoztatást. Ezzel zárom a, a választ. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Jó ötletnek tűnik számomra, hogy fénymásolatokat juttatnak el számunkra, hiszen nyilvánvaló, hogy nagyon sok információhoz nem férünk hozzá. Itt ugye ma délelőtt volt egy tüntetés és egy sztrájk Brüsszelben, és a bizottság nem érkezett meg időben. Na most itt a témák lefordításának késedelme is nagyon ismert számunkra, mint probléma minden egyes témát, dokumentumot illetően hajlások lennénk, hogyha ez az információ átadás megvalósulhatna, hiszen meggyorsítaná a munkánkat, és nehéz úgy tűnik szabályozni az illegális halászatot, amely nem szabályozható. Ezt egész egyszerűen meg kell tiltani, szankcionálni kell. Bizonyosan nem lehetséges az illegális halászat szabályozása. David Márti jelentéstevő kapja meg a szót. Szerintem nem szükséges visszatérni az előzőekre, de a minisztertől, illetve a nagykövet úrtól a korábbiakra szívesen vendék reagálást. Ingráció. Tökéletes, akkor még egyszer köszönetet mondok, és nagykövet úrnak adom meg a szót, hogyha fel kíván szólalni a Fiji szigeteki nagykövetnek. Hozzá kívánne tehát szólni, hogy válaszoljon a megjegyzésekre, melyek elhangzottak. Thank you, uh, Madam Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is üdvözlendőnek tartom a szakbizottság tagjai által elmondott észrevételeket, és köszönöm, valamint David Martin előadó úr szavait is hálásan köszönjük. Fiji helyzetét valóban felül kell vizsgálni a megállapodást tekintve, erre megvan a készség. Az Európai Unió itt a szakbizottságon keresztül, illetve tisztelt elnök asszony segítségével kérjük, hogy ezt tegye meg a Fiji kormányának a legitimitását illetően, amennyiben esetlegesen kétségeik lennének, a Fiji kormánya jelen pillanatban képes ellenőrizni az ország állapotait, és úgy gondolom, hogy ezt kell fő szempontként figyelembe venni. És szeretném leszögezni, hogy az átmeneti megállapodás, amely 2009-ben köttetett meg, azt már az Európai Bizottság, illetve ez a kormány kötötte meg. Aztán David Martin úr következő észrevételére is szeretnék kitérni, vagyis, hogy vannak vitatott kérdések a megállapodást tekintve, reméljük ezeket sikerül majd rendezni. A teljes EPA megállapodás aláírásáig. A tárgyalások során ezt meg kell majd vitatnunk. Fidzsin képesek vagyunk, és készen állunk végrehajtani a megállapodást. De természetesen forrásokat szívesen veszünk, szívesen veszük a segítséget. Ez lehet a kereskedelemért segét cserébe mechanizmus része. Az illetékes hatóságok pedig igyekeznek a partnerségi megállapodás vállalásait teljesíteni. Felmerült az agyelszívásnak a kérdése. Úgy gondolom, hogy ez egy globális jelenség. Új-Zéland, illetve Ausztrália irányába áramlanak a szakembereink, és az utóbbi húsz évben ezt nehéz volt kézben tartani, sőt, nyilván a közeljövőben is folytatódik ez. A Fiji számára a régióban a partnerség elsősorban a kereskedelmi forgalom növekedését hozhatja. meg lehet szüntetni egy eh, tisztelt elnök asszony a kereskedelem útjában álló gazdasági és politikai akadályoknak a leépítését. Emlékeztetnék arra, hogy említettem, hogy megkezdhetjük a fejlesztési fejezet beépítését a teljes partnerségi megállapodásba. ami pedig a fejlesztési alap erőforrásait illeti, azt mi örömmel fogadjuk, de a kotonói megállapodás nyomán, hogyha 2020-ra kitűzött célokat szeretnénk teljesíteni, akkor egy erőteljes fejlesztési fejezetre szükség lesz. Ami pedig az EU kérdéskörét illeti, az illegális halászat területét, létrehoztunk egy monitorozó egységet a tevékenység felügyeletére. Nem ideális a helyzet, örömmel fogadjuk a segítséget. Mert nyilvánvalóan találjuk, hogy foglalkozni kell ezzel a területtel, de ez egy nehezen megoldható kérdés. A biztonság, illetve a fogyasztóvédelmi ügyek és természetesen kellő figyelmet kapnak majd a megállapodás végrehajtásakor, elnök asszony. Köszönöm. Most pedig kérem, hogy Ábált úr szólaljon fel, Samuel Ábált. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm ismét a lehetőséget. Amennyiben egyetért, szeretném átadni a halászati minisztérium képviselőjének a kollégámnak a halálomány fenntarthatósága, illetve a kevésbé szigorú országok zászlaja alatt hajózó hajók ügyében. Köszönöm, elnök asszony. Először is Zsabász úr kérdésével szeretném kezdeni. A halállománynak az alakulása. Pápua új Guinea a tonhalfogás 10%-át biztosítja a világméretekben, és a halálományunk egészségi állapotát tekintve jó állapotban van, különösen a skipjack tonhal és ami pedig az európai halászflottáknak a beengedése a felségvizeinkre. Mi természetesen szívesen látjuk őket, rendkívül szívesen látjuk őket, jöjjenek, halászanak. különösen az utóbbi eh, választások nyomán az országunkban, és a, a kérdésekre reagálva az állat- és növényegészségügyi kérdésekre is szeretnék kitérni. Pápua új Géniában az Európai Unió egyetlen hatóságot hatalmazott fel arra, hogy az állat- és növényegészségügyi kérdésekkel foglalkozzon, tehát létrehoztunk egy szakhatóságot, és hálásan nyugtázunk az Európai Unió segítségét egy laboratórium létrehozásához. Ezt az unió forrásai tették lehetővé. És tisztában vagyok, tisztában vagyunk az európai, illetve nemzetközi szabványok előírásaival, és ezekkel mindenkor igyekszünk összhangban állni. És a piac szereplői számára is biztosítjuk ennek a lehetőségét, hogy a halászati termékeink mindenkor jó minőségűek legyenek. És Taylor úr kérdésére visszatérve, én úgy gondolom, hogy azok a hajók, amelyek kevésbé szigorú országok zászlai alatt hajóznak. Ez ügyben már nyilatkozatot tettünk az Európai Unió felé. Nincs jelen pillanatban ellenük jogszabályi előírás. Vannak a felségvizeinken hajózó ilyen hajók, viszont nincsen rájuk vonatkozó rendelkezésünk. Pápua új Guinea a munkaügyi szabályok betartása tekintetében arra törekszik, hogy minél többen dolgozhassanak. 65%-a a munkaerőnek állást keres pillanatnyilag, és nem tudunk másképpen munkát biztosítani. Tehát fontos, hogy dolgozni tudjanak, és ezért kérünk segítséget a különböző iparágak részéről, hogy a fiataloknak a munkanélküliségét enyhíteni tudjuk, hogy ne az utcán kóboroljanak, mint jelenleg. Aztán a e, Nyugat-Csendes Óceáni Fórumra szeretnék e, kitérni, Pápua új a tagja ennek, csak úgy, mint az EU, és, és a e, WCPFC keretében is együttműködünk. Pápua új a a PNA megállapodásnak is aláírója, és ennek keretében intézkedéseket hozunk. Annak érdekében, hogy a pápua új géneai felségvizeken halászó hajókat ellenőrizni tudjuk. Igyekszünk az illegális halászatot megakadályozni. bár egyébként az illegális halászat gyakorlatilag nem jelent számunkra problémát Pápua új Géneában. A nyílt tenger távolabb fekvő térségeit is ellenőrzés alá vontuk, tehát az illegális halászat ott sem jelent problémát, és nem veszélyezteti a halálományt ami pedig az engedélyezési rendszerünket illeti. Az engedélyezési rendszereink megfelelnek az Európai Unió elvárásainak, és a Pápua új génei halászati hatóság ennek szellemében azt is eh, lehetővé teszi, hogy európai halászhajók jöjjenek és nálunk halászanak. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy a kollégám elmondhatta a gondolatait. Végül én magam szeretnék egy-két záró gondolat keretében ráerősíteni arra, hogy valóban nagyon fontos a foglalkoztatás, illetve a halfeldolgozás, egy fontos iparág. A nők mintegy 80%-a ebben dolgozik. A vidéki térségekben nem jutnak másképp bevételhez és ezért is nagyon fontos, hogy Pápua új genne a munkahelyeit tudjuk biztosítani, a halkonzerveknek a készítése a nők számára egy nagyon fontos gazdasági tevékenység. Aztán a következő kérdése barátom kérdésére kollégám részben már kitért választattunk arra, hogy Pápua új Guinea szívesen látja a halászhajókat, amelyek szeretnének nálunk halászni. És ugyanígy várjuk a befektetőket, beruházókat, halászanak, dolgozzák fel a halat, teremtsenek munkahelyeket, munkalehetőséget. Az alkácsi kapcsolatok most már az utóbbi 30 év során alakultak, fejlődtek, és egy átfogó partnerségi keretbe illeszkednek. Pápua új és az EU kapcsolatai folyamatosan fejlődtek, és az európai flottát szívesen látjuk, várjuk, hogy a műszaki know-how-t és a beruházási lehetőségeket is elhozzák hozzánk. Tehát az európai halászokat, és az ipart is szívesen eh, látjuk, kérjük, hogy jöjjenek, használják ki a lehetőségeket. Természetesen a származási szabályok betartatása szempontjából is hasznos ez, mert az EU-AKC kapcsolatok, illetve a partnerségi keret egy lényegi pontja ez. Aztán az átfogó partnerségi megállapodást úgy gondoljuk, hogy a fejlesztés aspektusával is ki kéne egészíteni. A fejlesztési együttműködés a társadalmi, környezetvédelmi, szellemi tulajdonjog védelmével összefüggő rendelkezéseket is szívesen veszünk. A csendes óceáni eh, szigetek, szigetállamok csatlakozása az átmeneti megállapodáshoz. Ez valóban egy olyan probléma, ami részben azzal függ össze, hogy igazából nem is nagyon értették a folyamat lényegét ezek a szigetek, és ezért nem vettek benne részt. Ahogy emlékezik, talán ön is elnök asszony 2007-ben indultak ezek az egyeztetések, 2008-ban gyorsult fel a munka, és Pápua új Guinea, illetve Fiji ekkor jelentkezett, hogy szeretnénk részt venni, és ekkor erősítették meg, hogy az Európai Unió ugyancsak kész a megállapodás aláírására, és ekkor szilárdultak meg ezek a, a megállapodási pontok. Szeretnénk, hogyha ez még konkrétabbá, előnyösebbé válhatna. Egyetértünk, hogy jobb lenne egy átfogó partnerségi megállapodás keretében még kedvezőbb alapot teremteni a kapcsolatainkra. A regionális együttműködés ügyében már felvettük a többi szigetországgal is a kapcsolatot, és ösztönözzük, buzdítjuk őket, hogy csatlakozzanak, de számos sziget számára egyszerűen nem szempont az Európai Unióval való kereskedelm. A Papua Guineával és Fidzsi szigetekkel a halászati együttműködés, illetve a cukoripari együttműködés nagyon fontos. Az is fontos, hogy ez fenntartható legyen, ezért vállaltuk, hogy csatlakozunk, és remélem, hogy itt a parlamentben teljesen megértik, hogy a számunkra milyen fontos dolgok ezek igen, tudjuk, hogy az önök importjának mindösszesen 2%-át jelenti ez, azonban Papua új számára az export, a tonhal exportnak 95%-ánál is többet jelenti. Ezért, ezért igyekezünk ezt a témát előtérbe hozni, ez munkahelyeket teremt, a megélhetésünket biztosítja, tehát elnök asszony, szeretnénk megismételni, erősíteni és hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, égetően súlyos ez a gazdasági kérdés számunkra. Szeretném megköszönni, hogy meghallgatták az előadásainkat, és a bizottság tiszteletre méltó tagjainak pedig azt kérem, hogy szíveskedjenek fontolóra venni ezt. Kérem, lássák be, hogy számunkra ez létfontosságú, a megélhetésünkről van szó, nem csupán a tonharról van szó, hanem a halászatról számunkra. Ezt a jó Isten küldte a csendes óceán térségébe ezt a lehetőséget. A következő hónapok folyamán szeretnénk, hogyha önök is átéreznék, hogy mennyire fontos a halászati kérdéseknél a hozzáférés. Igaz, hogy az AKC országok megkapták ezt a derogációt, pontosan azért, mert akkor jelentkeztünk, amikor úgy tűnt, hogy senki más nem mozdul rá erre a lehetőségre. Tehát még egyszer bízunk abban, hogy belátják, mennyire fontos a mi számunkra, a mi gazdaságaink számára ez a bizonyos ágazat. Elnök asszony, köszönöm. Köszönetet mondok még egyszer Abbas Szembri miniszternek és Vosszia nagykövet úrnak. Szót kért Scholz úr. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy nagyon röviden kell, hogy hozzászóljon, mert az időnk véges, most már nagyon kevés időnk van. Elnök asszony, igen, rövid akarok lenni valóban, de úgy gondolom, hogy a probléma rendkívül bonyolult. Nagyon fontos tehát, hogy együtt értsük és egyet értsünk a témában. Ő excellenciája Fidzsi-szigetek képviseletében felszólalt. Mi válaszként csak azt szeretném mondani, hogy éppen most lépett hatályba a Lisszaboni szerződés. Tehát 2009-hez képest ma az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik a kereskedelmi kapcsolatok a kapcsolatos döntésekben. Felhívom a figyelmet hogy természetesen egyértelműen meg akarjuk érteni az adott országokban meglevő helyzetet, ennek alapján fogjuk eldönteni, hogy hogyan lépünk tovább a VPA-val, vagy az, idegen, az ideiglenes partnerségi megállapodásokkal. Ez közös kapcsolatokat feltételez. Köszönöm, Gladfelder úr következik, vagy már nincs itt? pardon, excusez-moi. Non parla più? Una piccola confusione che succede. Egy kis zűrzavar támadt, ami néha előfordul. A ö, következő ponttal kapcsolatban akart Gladfelder úr hozzászólni, tehát akkor a napirendi ponttal kapcsolatos vitát be is szüntetjük. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy november 1-én lesz egy újabb eszmecsere, ezzel a jelentéssel kapcsolatban a módosítók benyújtásának határideje november 11 szakbizottságban, a szavazás december 1-én másodikán következik, és a plenáris szavazás pedig decemberben vagy januárban ejtjük meg, attól függően, hogy hogyan tudjuk betartani ütemtervünket. Még egyszer köszönetet mondok vendégeinknek, és át is térünk a következő napi rendi pontra amely a 732 per 2008 EK rendelet módosítása, preferenciás rendszer alkalmazásáról van szó, amely 2002. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra érvényes. Itt a fejlődő országoknak biztosítják ezt a preferenciális rendszert, általános preferenciális rendszerről van szó. Ez 71 óta érvényes, kereskedelmi megállapodás, és az Európai Unió már 166 országnak adott ilyen kereskedelmi kedvezményeket, csökkentett vámtarifákkal. Ez a jelenlegi GSP rendszer már a végéhez közeledik. 2011. december 31-én lejár. A 2008-as állásfoglalásában, melyben a jelenlegi rendszert elfogadta, a parlament azt kérte a bizottságtól, hogy vizsgálja felül ezt a rendeletet a következő időszakra, amely 2011. júniusát követi, és a bizottság még nem nyújtotta be fül, felülvizsgálati javaslatát, de javasolta a re, jelenleg hatályos rendelet meghosszabbítását a 2011. január 31 után, december 31 utáni időszakra. A rendelet felülvizsgálatára vonatkozó dokumentumot csak 2011 után fogja benyújtani az Európai Bizottság. Tehát így elegendő ideje lesz a parlamentnek és a tanácsnak arra, hogy megállapodjon az új rendeletről, és így a szabályos jogalkotási folyamatot tudjuk követni. Ez, ennek, ez azt szolgálja, hogy ezen rendelet folytonosságát fent tudjuk tartani, ezért ezt a rendeletet meghosszabbítjuk, hogy a jogbizonytalanságokat el tudjuk kerülni. Nos, most tehát megvizsgáljuk ezt a témát mégpedig részletesebben, és éppen ezért meg is adom a szót a jelentéstevőnknek, aki Helmut Scholz képviselő úr, akinek rögtön át is adom a szót. Ennek úr, köszönöm szépen, kedves kollégák és a bizottság tisztelt képviselői. Nyilvánvaló, hogy önök valamennyien jobban tudják, hogy hogy működik a GSP plusz mechanizmus, mint én, aki csak egy éve dolgozom a parlamentnél. Ennek ellenére szeretném azonban felhívni valamennyiüknek a figyelmét arra, hogy honnan is indult el ez a bizonyos eszköz, és jobb információkkal látnám el önöket, hogy a kihívásokkal jobban tudjanak szembenézni. A tarifás preferenciák rendszere volt a hagyományos eszköz a kereskedelem segítségéhez. Ez azt jelenti, hogy a fejlődő országok nincsenek kitéve a hagyományos vámoknak. Ezt eh, a fejlett országok adták a fejlődő országoknak. 1968-ban az UNCTAD javasolta, hogy hozzuk létre ezt a bizonyos általános preferenciarendszert, a GSP-t. Ez azt jelenti, hogy a fejlett országok a fejlődő országoknak nem reciprocitási alapon kereskedelmi preferenciákat garantálnak. Azóta különféle rendszereket léptettek életbe az OECD országok. Ennek az ellentételezése a különféle kereskedelmi liberalizációs megapodás volt. Mi voltunk az elsők, akik 1971-ben életbe léptettünk egy ilyen rendszert. Ez vagy vámmentességet, vagy vámtételcsökkentést csökkentést jelent az érintett országok számára. Három konstrukció van a kedvezményezett országok számára felhívom a figyelmet, hogy ez az összes kedvezményezett országra vonatkozik, akik az általános megállapodás hatája alá tartoznak. Van egy e, általános e, konstrukció a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban, ez a GSP+. plusz. Ez e, további előnyöket jelent bizonyos országok számára, akik bizonyos nemzetközi sztenderdeket hajtanak végre az utóbbi eh, néhány óra során is hallottunk ilyenekről, például emberi jogok, környezetvédelem, kábítószer elleni harc, jó kormányzás és hasonló. Harmadik konstrukció eh, a legkevésbé fejleszt, fejlett országok számára eh, érhető ez el. Ez a csak fegyvert nem konstrukció néven ismeretes EBA. Általánosságban tehát a GSP a, a fejlett országok által alkalmazott rendszerek közül a legelterjedtebb az Európai Unió részéről. Tehát meg kell vizsgálni, hogy milyen időbeli ütemezésről van szó. 2008-ban a jelenleg is érvényes rendeletnek a javaslatát a konzultációs mechanizmus keretében átnyújtották a parlament részére. Akkor nem történt változás, azonban felvizsgálták, hogy az alkalmazást meg lehessen könnyíteni. Akkoriban 2007. december 31-én tárgyalta a bizottság 2008. január 31-én ezek után a, a tanács arra kérte a parlamentet, hogy 2009. április 10-e előtt véleményezze az anyagot. A parlamentnek akkor ugye nem volt elég ez az idő ahhoz, hogy dolgozzon az anyagon, tehát, mint megtudtam, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságnak nagyon szoros idő állt a rendelkezésére. 2008. június 6-án egy határozatában a parlament nagyon egyértelműen leszögezte, hogy nem megfelelő ez így, és a jövőben a parlamentnek több időre van szükség ahhoz, hogy feladatát ellássa. Idézek a határozatból. A rendelet módosított változata 2012. januárjától 2014-ig terjedő szakaszra vonatkozóan eh, át fogják adni eh, a parlament részére. 2010. Eh, június 1-ig adja át az anyagot a, az, a, a Gazdasági Szociális Bizottság. Mindez azt jelenti, hogy május 26-án E, a bizottság átnyújtotta azt a javaslatot, amelyet most e, vizsgálunk meg. Ez nem egy új rendeletre tett e, javaslat, hiszen ez majd csak jóval később lép hatába, hanem egy kiterjesztése, módosítása a meglevőnek. Elnézést kérek ezért a a hosszú időbeli áttekintésért, de 2008. júniusában a parlament azt kérte, hogy egy hatásvizsgálat történjen a 2006. január 1-től 2011-ig terjedő időszak vonatkozásában. Ezeket 2010 márciusáig kellett volna beterjeszteni a parlamenthez. Sajnálatos módon azonban nem találtam nyomát annak, hogy ez az anyag megérkezett volna hozzánk. Számomra ez egy nyitott kérdés. A jelenlegi rendelet eh, eh, változatlan, eh, ugyanaz, mint a korábbi, tanulmányoztam ezt. Ez a rendelet három évig volt hatályban, Nyilvánvalóan <clears throat> témája lehetne ez egy alapos hatásvizsgálatnak, ez lehetne az alapja egy új rendelet kidolgozásának. Tehát a új javaslatként a a Európai Bizottság csak 2010 márciusában indította el a nyilvános konzultációs mechanizmust. A bizottság, az Európai Bizottság javaslata alapján a GSP plusz rendelet alkalmazásának a hátralevő ideje túl rövid ahhoz, hogy ez idő alatt ki lehessen dolgozni egy teljesen új rendeletet, és hogy ennek alapján a tanács és a parlament egyetértésre juthasson. 2011. december előtt meg kellene ennek történni. Tehát a javaslat úgy hangzott, hogy hagyjuk meg ezt az anyagot úgy, ahogy van, gördítsük tovább. Ez azt jelenteni, hogy a helyzetet tovább kellene fenntartanunk körülbelül két évvel tovább. Most visszatérek, hogy mi is az igazi kihívás a számunkra. A Lisszaboni szerződés belépésével az Európai Parlament kereskedelmi hatásköre kibővült, erősebb lett. Jelen pillanatban a parlament nem tudja, hogy milyen a jogosultsági kritérium, melyek a jogosult országok, aztán e, ideiglenesen mikor lehet visszavonni az átmeneti rendelkezéseket. Tehát amikor 2011-ben ez a rendelet e, lejár, a, hat, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után kettő évvel a javasolt kiterjesztés tükrében ugye az adott helyzet fennmaradt további kettő évig, legalábbis 2013. december 31-éig, a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követő négy évig. Őszintén szólva. Szerintem mi az Európai Parlament részéről ezt a helyzetet nem tudjuk elfogadni. Úgyhogy mindenképpen módosításokat szeretnénk előterjeszteni, figyelembe véve a bizottság által beterjesztett javaslatokat mert hiszen az Európai Unió, Európai Parlament a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után új hatásköröket kapott, <clears throat> és ez a rendelet pedig egyébként lejárna 2011. december 31-én. Még valamit szeretnék mondani, figyelembe kell vennünk a pakisztáni helyzetet, hát meg kell vizsgálni azt, hogy milyen nyomás alatt állunk, nagyon szörnyű helyzet alakult ki. Ennek az országnak a lakói, egyáltalán a lakosság nagyon szörnyű körülmények között él. A, a tanács azt mondta, hogy tegyük lehetővé, hogy Pakisztán használt lássa a GSP plusz rendszernek. Beleegyeztünk abba, hogy ideiglenesen elálljunk a tarifák alkalmazást kormánytól, hogy a gazdasági felgyógyulást segíthessük Pakisztánban. A GSP rendelet kritika tárgya volt a kedvezményezett országok részéről, civil szervezetek részéről és kutatók részéről is. A szem, szegény országok gyakran nem férnek hozzá a legelőre haladottabb rendszerekhez vagy programokhoz. Más kritériumokat is lehetne alkalmazni az ő esetükben, vagy esetleg olyanokat, amelyek a fejlettségi szinthez kapcsolódnak. A tarifás preferenciákat kapó országok a, olyanok, ahol nem okvetlenül felelnének meg a GSP plusz rendszer követelményeinek. Pika Pakisztánban is ez a helyzet, azonban a helyzetet kezelnünk kell. Az Európai Unió számára az egyik rendszer az, egyik lehetőség az, hogy Pakisztánnak piaci hozzáférést teszünk lehetővé. Ez egy kis korrekciót jelent a GSP plusz jogosultsági kritériumok rendszerében. Ez is egy lehetőség jelenleg az országok nem kaphatnak GSP eh, plusz elbánást, amennyiben az EU importban több a részesedésük 1%-nál. Eh, Pakisztán épp hogy túllépett ezen a küszöbön, tehát hogyha ezt a limitet egyetlen ponttal fejebb eh, emeljük, tehát 1,5 vagy vagy valamivel több százalékra emeljük fel a küszöbet, akkor Pakisztán hozzáférhetne a GSP pluszhoz. Kíváncsian várom az, a gondolataikat. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a bizottságunk koordinátorai eh, milyen eh, véleménycserét folytattak az érintettekkel az idei év tavaszán ebben a témában. Nem akarok túl hosszabb beszélni, lassan zárom a hozzászólásomat, elnök úr, elnök asszony. A bizottság felé van néhány kérdésünk. Nem, nem biztos, hogy csak a bizottsághoz, lehet, hogy magunknak is fel kell tenni ezt a kérdést. Mikor érkezik meg a hatásvizsgálatról szóló jelentés, és mikor lesz véglegesítve a nyilvános konzultáció? amikor majd az érintett felek elmondják, hogy mi a véleményük, milyen javaslataik vannak, akkor meg tudjuk tenni a magunk részéről és a hozzájárulást. 2008-ban az Európai Parlament egy jelentés tervezetet fogalmazott meg, ez később elfogadásra került, ebből lett a jelenlegi rendelet, akkor a parlament által előterjesztett észrevételeket nem mindegyikét vettek figyelembe. A bizottságtól várjuk, hogy miért nem a GSP a preferenciális eljárások része. Az Európai Bizottságoktól bizottságtól kérdezem, mikor véglegesítik az eredetre, a származásra vonatkozó szabályokat? Csak ennek alapján tudjuk majd felmérni, hogy milyen hatással lesznek ezek a származási országra vonatkozó szabályok. Mi, mint ö, szakbizottság, azt kérjük a jogi szolgálattól, illetve kérdezzük őket, hogy vajon tudnának-e véleményt adni arról, hogy a GSP rendeletben vagy szabályozásban milyen változtatásokra lesz szükség, miután a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és ezzel a parlament új hatásköröket kapott. Köszönöm szépen, és elnézést a bizottságtól, hogy ennyire nyíltan fogalmaztam. Köszönöm. Mi is kérjük a kollégák megértését, hogy maradjanak az idő korlátok között, mert ha nem így tesznek, nem tudjuk bevégezni munkánkat időben. Gladfelder úr következik. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság nem végezte el időben a munkáját, és ezért kell most a GSP szabályok meghosszabbításáról döntenünk. Jó lenne tudni, hogy miért nem sikerült időben új tervezetet előkészíteni a bizottságnak, milyen okok vannak a háttérben. Ebben a helyzetben én úgy látom, hogy alapvetően nincs más lehetőségünk, mint a, mint a tervezetet elfogadni. Azonban szeretném sürgetni a bizottságot, hogy minél előbb nyújtsa be az új elképzeléseket, hiszen meglehetősen ellentmondásos a GSP szabályozás, és az európai polgárok joggal vetik föl, hogy vetnek föl különböző kérdéseket. Például, hogy miért kell nekünk többek között Szaudi-Arábiát, Kuwaitot, az Egyesült Arab Emirátusokat, a világ talán leggazdagabb országait, olajban gazdag országokat ezen keresztül támogatnunk, miközben számos más lényegesen szegényebb ország nem tudja a kereskedelmi lehetőségeket megfelelően kihasználni. Vagy például azt is okkal vetik föl az európai polgárok, hogy a GSP-nek ben kedvezményeket kapnak az úgynevezett BRIC országok, Brazília, India és Kína, akik legutóbb a klímavédelmi megállapodás megfúrásában jeleskedtek Kína a világ egyik legnagyobb exportőre, és a valutájának a manipulálásával az egész világkereskedelmi rendszert veszélyezteti, és rongálja azoknak a szegényebb országoknak az export lehetőségeit, akiket egyébként a GSP-n keresztül szintén támogatni szeretnénk. Tehát még egyszer azt kérem, hogy a legszegényebb országok érdekeinek szem előtt tartásával a felülvizsgálatról minél előbb fejeződjön be, és dönthessünk arról, hogy milyen módon kívánjuk tovább folytatni a megreformált GSP rendszert. Köszönöm szépen! Perfetto, grazie. La parola... Tökéletes. Köszönöm. David Martinnak adom meg a szót. Thank you, Chair. The Socialist Group Köszönöm, elnök asszony. Viton Maria, a szocialista árnyék előadó. Most ismert okokból nem lehet, itt engem kért meg, hogy mondjam el, amit ő szeretett volna. Először is többekkel együtt sajnálatát fejezi ki, hogy a bizottság nem tudta a GSP rendelet felülvizsgálatát előkészíteni a parlament, illetve a tanács, ezért nem kaphatta meg a normál ütemezésben 2010 márciusára. Hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament új szerződés adta jogköreit teljes mértékben figyelembe kell venni és tiszteletben kell tartani, tehát a lehető leghamarabb várjuk a felülvizsgált szöveget, hogy a parlament érdemben meg tudja vizsgálni a GSP rendszert. Hangsúlyozza továbbá, hogy az új rendszert a fejlődő országok számára kell optimalizálni, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A jogalkotási naptár változása, illetve a csúszásnak a negatív kihatásai a fejlődő országokra mégiscsak a véleménye módosítására késztették, tehát az előadóval meg kéne állapodni az eredeti kiinduló álláspontjától eltérően, hogy hogyan léptethető ez a szabályozás a lehető legkorábban hatályba. És Morája úr üzenetét ennyiben szerettem volna elmondani. Én pedig Pakisztán ügyében szeretnék felszólalni. Fontos, hogy segítsük Pakisztánt, de ne egyoldalú GSP módosítással tegyük ezt, hanem várjuk meg a teljes felülvizsgálatot. Az Európai Bizottság más mechanizmusokkal kéne, hogy szolgáljon kereskedelmi preferenciák Pakisztánra való kiterjesztése érdekében az év végéig. Köszönöm, elnök asszony. Grazie, onorevole Fellner. Köszönöm, Fellner úr. Egentligen borde det ganska enkelt. Köszönöm szépen, elnök asszony alapvetően ez az egész nagyon könnyen végbe kéne, hogy tudjon menni. Miért is akarjuk tovább húzni az időt? Minél gyorsabban, minél felelősebben kell ezt megvalósítani. Mert hogyha rengeteg időt fordítunk erre, az Európai Parlament közreműködése, hogyha az egész folyamatnak a csúszásához vezet, akkor azzal fenyeget, hogy 2012. január 1-ére nem lehet hatályba léptetni a megállapodást, és ez a legszegényebb országokat sújtja majd. A különböző EU intézmények hatalmi harca nagyon szerencsétlen körülmény lenne, hogyha a szegény országok számára problémát okozna ebben a tekintetben. És az előadó úr szavait én aggodalommal hallgatom, mert én úgy gondolom, hogy a felelősség teljes viselkedésünkről most adhatunk tanúbizonyságot, és az együtt döntési eljárás, amit mi nagyon komolyan veszünk, arra kéne, hogy vezessen, hogy ezt gyorsan megoldjuk. A határértékeknek a kérdése, illetve a belépési küszöbök a GSP plusz tekintetében valóban figyelmet érdemelnek, és hosszasan vitattuk is már, és még vitathatjuk, hogy egy százalék jó-e, vagy sem. Többféle nézőpont elhangzott. A miniszterek tanácsában alig sikerült megszavazni ezt a e, küszöbértéket. Szoros volt az eredmény, és úgy gondolom, hogy ez egyébként nem is kapcsolódik Pakisztán kérdéséhez, ezt amúgy is hasonlóan kéne szabályozni. De úgy alakult a helyzet, hogy Pakisztánt látjuk e, találva ezáltal elsősorban, és ezért merült fel, hogy ne pontosan 1%, hanem 1,2% legyen. Én szerintem a tanácsi rendelet jó lehetőséget teremt számunkra, hogy ezt a küszöbértéket módosítsuk. Ha most nem tesszük, akkor hol és mikor fogjuk ezt megtenni? A kereskedelmi megállapodások kialakulóban vannak, várjunk 2014-ig, hogy miközben módosítani akarjuk, hagyjuk, hogy elmenjen ez az arany lehetőség, ez a kiváló alkalom. Tehát, hogyha a értéket emelni akarjuk, akkor miért nem tesszük most? Ezzel együtt legyünk óvatosak, körültekintőek, ne módosítsunk túl sokat ezen a ponton. Várjuk meg a rendelet felülvizsgálatát, hogy a lassúságunk ne a szegény országokat sújtsa. Köszönöm, Kasper úr következik. Igen, tisztelt kollégák, először is Dr. Scholz professzor úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy remekül bevezette ezt a témát. Azt hiszem, hogy ez nagyon sok segítséget adott. De tény az, hogy itt a fő probléma az, hogy a bizottság nem végezte a feladatát időben, a parlament ezzel ellen egyhangulag tiltakozott, elfogadtuk az állásfoglalásunkat, és azt hiszem, hogy hogyha itt most valóban nem a legszegényebb országok érdekeit tartjuk szem előtt, akkor ez egy probléma, és mindenképpen keménynek kell, keményen kell fellépnünk a bizottság ellen. Glatfelder Béra és a többiek azt hiszem, hogy nagyon világosan rámutattak a fennálló rendelet problémáira, Gladfelder Béla például az öböl államok példáját hozta fel, vannak még más példák is, például ilyen országok, mint India, amelyek profitálnak ebből, hiszen szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalnak jelenleg, és egyes pontokról mindig azt mondják, hogy nem is akarnak ezekről tárgyalni, hiszen GSP-n keresztül már előnyökkel bírnak, akkor miért is változtatnának bármit, hogyha a GSP-n keresztül már előnyöket élveznek. Tehát így partnereként nem bánhatunk egymással, és egyes partnerek szemben keményebben kellene fellépnünk, így módon az egész GSP rendszert meg kellene változtatnunk, és ez a téma valóban időszerű. Másrésztről valóban az időt illetően valóban át kell gondolnunk, hogy hol is állunk most, hiszen nem sokára itt lesz 2010 októberre, és az azt jelenti, hogy amíg megszületik az új szabályozás, és ez hatályba lép, ahhoz akár 15 hónap is kellhet és hogyha sok érintett ország képviselőivel beszélünk, vagy az európai a képviselőivel, ők szerződéseket kötnek, például féléves, háromnegyedéves, egyéves időszakkal a rendelés előtt. Éppen ezért fontos ez a GSP országok munkavállalói számára, hogy tudják, hogy 2012-től lesz a GSP rendszer, és milyen szabályok mentén, hiszen nincs rosszabb dolog, hogy, mint hogy az Európai Unió beli vállalatok felmondják a szerződésüket ezen országokkal, hiszen 2012-től kezdődően jogbizonytalanság uralkodik, és az nem lehet érdekünk. Éppen ezért az lenne a javaslatom, hogy noha ez szerencsétlen dolog, és a bizottság elaludt, úgymond, mégis legyünk tisztában azzal, hogy a fennálló rendeletet meg kell hosszabbítanunk. Tehát ne azt tegyük, ahogy a jelentéstevő javasolt, hogy itt valamiféle részleteket megváltoztatunk, nem ezt kellene tennünk, a fennálló rendeletet annak jelenlegi formájában kellene meghosszabbítanunk, és valóban időt szánnunk arra, hogyha megvan a hatástanulmány eredménye, a ö, nyilvános meghallgatás eredménye, hogyha alkalmunk van arra, hogy eszmét cseréljünk ezekről a problémákról, amelyeket egyes kollégák felvetettek, hogy hogyan tudjuk ezeket megoldani. Nos, akkor jön el a megfelelő időpont arra, hogy 2014. január 1-től egy új rendeletünk legyen, és Lisszaboni szerződés ide vagy oda. Scholz kolléga azt hiszem, hogy valóban időt kell szánnunk arra, hogy a jogalkotás minőségét, valamint a megbízhatóságunkat partnereink szemére a világban javítsuk, hiszen sokkal fontosabb ez számunkra, éppen ezért időt kell szennünk arra, hogy egy olyan rendeletet fogadjunk el, amely megfelelő, hiszen 2011 év folyamán ezt meg tudjuk tenni, és így 2014-től egy komoly rendelettel ö, léphetünk a piacra, és erre minden piaci szereplőnek lesz ideje, hogy erre felkészüljön. Ez tervezhetőséget jelent mind az érintett országok számára, mind pedig az európai iparágak számára. Köszönöm. Köszönöm, Kaspari úr. Én is egyetértek az ön elemzésével. Sztárdi úr következik. <coughs> Igen, tisztelt elnök asszony. Magam is meglepődöm, hogy egyet értek mind a három kollégámmal. David a Pakisztán ügyében azt gondolom, hogy a GSP az valójában a fejlődő országokon kéne, hogy segítsen. Pakisztánban nehéz idők vannak pillanatnyilag, és a GSP plusz alkalmazása segíthet nekik. Valóban úgy áll a helyzet, hogy a küszöbb értékeket módosítani kéne. Igen, nyugodtan reagáljon. Csak hogy egyértelműen fogalmazok, a GSP plusz felülvizsgálatakor Remélem, hogy Pakisztán is hatája alá kerül. A kérdés az, hogy egy ország számára tudunk-e átmeneti megoldást nyújtani. Persze Pakisztánra más eszközök is érvényesek. A GSP pluszba hosszabb távon 2012-től eh, kerülhet be. Schulz úr, ön hozta be a vitába Pakisztán témakörét, és Christopherrel egyetértek annyiban, hogy valóban meg kell néznünk a lehetőségét annak, hogy a küszöbértéket módosítsuk, mert a GSP Plus az valóban a segítségnyújtás szolgálja, illetve az EU láthatóságát növeli a fejlődő országok előnyére. Tehát szeretnénk, hogyha ki is tudnák használni az ebből adódó lehetőségeket. És talán egyedül állok a következő aggályomban, mélységesen aggaszt, hogy Sri Lankától megvonjuk a GSP pluszt, bár megértem a mögöttes indokokat, ugyanakkor egy olyan országról van szó, amely nagyon súlyos problémákkal küzdik évek óta. Polgárháború sújtja, ami szinte katasztrofális helyzetbe hozta. És láttam a saját hazámban és polgárháborút annyiban, hogy a, az IRA óriási problémákat okozott, és aztán végül megoldást találtunk. Remélem, hogy Sri Lankán is sikerül, és a bizottság újra megfontolja ezt a kérdést. Végül csalódott vagyok, hogy az Európai Bizottság nem adott választ az Európai Unió ismétlem nagy lehetőséggel rendelkezik itt a fejlődő országok segítésére. Köszönöm, Stádi úr. Azt hiszem, hogy valóban ezen probléma vizsgálatakor újra meg kell vizsgálnunk azt is, amit például Sri Lanka esetében történt. Arif úr következik. Igen, úgy gondolom, hogy Dávid, David valóban globális szempontból a képviselőcsoportunk által követendő álláspontot vetette fel, és sztördi úrnak azt tudom mondani Pakisztán ügyében, hogy valóban a cél az, hogy segíteni tudjuk a fejlődő országokat, a fejlődésüket. A GSP Plus számos kötelezettséggel is jár, azonban vállalásokkal jár. És különböző nemzetközi megállapodásokat kell tiszteletben tartaniuk, és azt nem engedhetjük, hogy az emberi jogok területén elmaradjanak a vállalások teljesítésétől. Mindenkinek az az előnyös, hogyha ezek a vállalások teljesülnek. Azok, azok, akik azt mondják, hogy mi fejlődő országok vagyunk, az Európai Unióval való kereskedelmi lehetőségekből részesülhessenek, de ennek legyenek feltételei. Hogyha a drámai pakisztáni helyzetet tekintjük, az árvizek okozta pusztításokat, illetve e, egyéb VTO keretében felmerülő lehetőséget, akkor azt mondanám, hogy a palesztin e, politikai helyzet az mégiscsak szükségesé teszi, hogy valahogyan elejét vegyük a további hanyatlásnak, és persze óvatosnak kell lennünk amikor egy új rendeletet alkotunk, akkor miért is ne tehetnénk ezt meg? A küszöbi értékeknek az emelését miért ne érvényesíthetnénk a fejlődő országoknak az előnyére. Sri Lanka ügyében pedig úgy gondolom, hogy a reális helyzetre reagáljunk. A bizottság garanciákat követel a GSP plusz életbeléptetéséhez, és erről úgy kell dönteni, hogy ne csak kereskedelmi alapon, hanem egyéb szempontok figyelembevételével gondolkodjunk. Arif úr, mi a helyzet Szaudarábiával? Nem Sri Lankával, Szaudarábiával, mert úgy tűnik, hogy az emberi jogok őket sem annyira aggasztják, vagy kevésbé foglalkozik az EU ebben az összefüggésben. Nos, nincsenek kiválasztott területek, ahol ragaszkodunk a dolgokhoz, máshol pedig kevésbé. Tehát Szaúd-Arábiát ugyanúgy kötelezik ezek a vállalások. Jövő héten lesz például az emberi jogi helyzetről szó ebben az értelmezésben, és a WTO szabályokat is tekintetbe kell venni. Mm, Nos, lezárhatjuk tehát ezt a vitát, azt hiszem valamennyünk közös akaratával. Ezen új megállapodások garanciát jelentenek az Európai Unió számára, hogy foglalkozzon a kereskedelemhez kötődő problémákkal, ugyanakkor a demokráciát is javíts ezekben az országokban, de ezen demokrácia fejlesztése céljából gazdasági tevékenységekre van szükség. De túlmenően a mi politikai jellegű megjegyzéseinken azt hiszem, hogy érdekes lenne megismerni a jogi szolgálat véleményét, illetve jelzéseit is tekintettel arra, hogy különleges véleményt kértünk tőlük. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Elismerjük, hogy ez valóban egy olyan rendelet megalkotására vonatkozó javaslat kérdésköre, amely még a Lisszaboni szerződés hatába lépése előtt indult el, és a parlamentnek vannak előjogai, illetve hatáskörei. Természetesen még megnéz, nem néztük meg, hogy az egyes cikkek szintjén ez mit jelent, de hogyha igénylik, nagyon szívesen megtesszük. Köszönöm. Köszönöm. Megadom a szót a bizottság képviselőjének. Azt hiszem Tanzon úrról van szó, aki jelen van itt körünkben. Kérem, legyen pontos, ugyanakkor rövid is. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Nos, egyértelműen igyekszem röviden fogalmazni. Köszönöm először is eh, Scholz úrnak az összefogott magyarázatot a GSP témakörében, és nem is látok kiegészítést szükségesnek. Úgy gondolom, hogy egy más témára kéne kitérnem, amit ugyancsak gyakorlatilag mindenki ért. Időben kell lépnünk, ahhoz, hogy a parlament a Lisszaboni szerződés által biztosított jogköreinek birtokában hatékonyan tudjon eljárni. Két ponton reagálnék Solc úr mondataira. Azt mondta, hogy két év során kellene ezt érvényesíteni, amennyiben egy átfogó módosítást előtte el tudunk fogadni, akkor nem látom okát, hogy miért ne. Természetesen körültekintően állítottuk össze a szövegtervezetet, de amikor a parlament, illetve a bizottság hatékony munkamódszere lehetővé teszi, hogy hamarabb elfogadjuk akkor miért ne léptethetnénk előbb hatályba. Aztán, hogy miért ennyire későn erre a kérdésre azt mondanám, hogy be kell vonni a közvéleményt is, illetve hatásvizsgálatokat kell végezni, és a GSP statisztikák csak 2010. júliusában váltak elérhetővé, ezt is figyelembe kellett venni. Megtartottuk a nyilvános konzultációt, Schulz úr észrevételeire ennyiben is reagálnék június 6-án tettük közé ennek az eredményeit. Most készül a hatásvizsgálat, ennek az eredményét is közé tesszük majd. Tehát vannak bizonyos lépések, amelyeken végig kell mennünk, mielőtt elérjük ezt a jogszabálytervezetet, és egy vagy két képviselő is jelezte, hogy a jelenlegi javaslatnak a módosítását a globális értékelés nélkül lehetne most csak elvégezni, és ez nagy kár lenne. Én úgy gondolom, hogy a legminimálisabb technikai, szakmai módosításokat, például a graduációs listát, illetve a jelenleg kedvezményezettek GSP plusz jogosultságát tekintve lehet majd megfelelően elvégezni. Tehát azt mondom, hogy a leges legminimálisabb módosításokkal hozzuk létre a szilárd alapot, hogy átfogó alapon megvitathassuk majd a következő megállapodást. Aztán rákérdezett a származási szabályok alakulására is, ez a vége felé közeledik ennek a kialakítására, és a GSP plusz javaslatnak a lényegi részét alkotja majd a társszolgálatoktól úgy tudjuk, hogy ez is véglegesítés alatt áll. Reméljük, hogy ha szerencsénk van, akkor jövőre már hatályos lehet. Pakisztán ügyében részletesen most nem tudok választ adni, csak annyit mondok, hogy végül is az született döntésként, hogy a jelenlegi rendeletnek a barkácsolásával további viták lehetőségét teremtenénk csak meg, további kérdésekben, például a magas jövedelmű országok, illetve a BRIC országcsoport, a közép jövedelmi kategóriába tartozóknak a jogosultsága a GSP plusz keretében, és, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogyha megnyitunk egy területet, akkor az láncreakcióhoz vezethet, és ilyen alapon aggályos. Ismerjük Pakisztán helyzetét, az Európai Bizottság, illetve a, a tanács amely megbízta a bizottságot, aggodalmát fejezte ki, és tudom, hogy a kollégám, aki az ártülésen majd a helyen ül, többet tud erről, és részletesebb választ tud majd mondani. Ennyit szerettem volna. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, megadom a szót Scholz képviselő úrnak. Kérem, legyen rövid, mert sajnos lassan kimerül a rendelkezésünkre álló idő. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én ebben a vitában nem is annyira ellentmondást látok, hanem azt tapasztalom, hogy valamennyien belátjuk, hogy mielőbb megoldást kell találnunk a meghosszabbításra, illetve a helyettesítésre. Viszont az előttünk levő kérdésekre választ kell, hogy adjunk ennek keretében. Tehát ezért úgy gondolom, hogy amikor a jelentést kidolgozzuk, akkor ezt tekintetbe kell vennünk, és az árnyék előadókat is arra hívnám fel, hogy valóban kölcsönös előnyünkre válhasson a kereskedelmi megállapodás. Ehhez járuljanak hozzá a GSP plusz kialakításával, és a nehéz helyzetben lévő országokon is tudjunk segíteni, mint Pakisztán. Köszönöm. Elnézésüket kérem, nem jó gombot nyomtam meg, mondja az elnök. Köszönöm mindenkinek ezt a vitát, ezzel a vitát lezárom, és most egy zárt ülések mellett folyó ülés következik, tehát kérem mindazokat, akik nem tagjai szakbizottságunknak, emlékeztetném önöket arra, hogy a zárt, ülés mellett zajl, a zárt ajtók mellett zajló ülésen csak a szakbizottság tagjai, a titkesség, a politikai frakciók munkatársai, az asszisztensek vehetnek részt, valamint a jogi szolgált képviselői és a ö, tematikus főosztály képviselői az egyetlenek, akik ezeken kívül részt vehetnek, kérem, tehát, hogy mindazok, akik nem jogosultak az ülésen való részvételre, illetve nem részei ezen kategóriáknak hagyják el az üléstermet. Egy percet adunk arra, hogy ez megtörténjen.